kérném hogy az unió kérje ukrajnától hogy tisztázza magát ebben a két kérdésben. köszönöm köszönöm e, köszönöm elnök úr. Nagyon fontos hét volt ez az EU-Ukrajna kapcsolatok szempontjából. Pozitív eredménnyel zárult a csúcs.